Köszönjük eh, az értékes hozzászólásokat és az értékes jelentést. Örömmel fogunk együttműködni önökkel annak érdekében, hogy a célok eléréséhez legjobb politikát eh, kövessük. Köszönöm szépen, biztos úr, erről a jelentésről, és holnap szavazunk. Az utolsó napi pont ma a kocolina jelentés csalás elleni küzdelem 2008 évi éves jelentés. Négy percre megadom a szót Kocsalinónak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A Lisszaboni szerződés értelmében Európa szerepe megnőtt a lakosság életében, és ilyen körülmények között nagyon fontos a csalás elleni küzdelem. Ez a jelentés közös munka eredménye. A 2008-as szemövőszégű jelentésből indultunk ki, ebben a szabálytalanságok aránya a 2006-os arányról alapvetően megemelkedett, Ez megjelenik a saját forrásokban, a mezőgazdasági kiadásokban és a strukturális intézkedésekben is, és vannak, az, vannak azonban olyan területek, ahol ellenőrzés alatt tudjuk a kérdést. Egyrésztről sürgősen a tagállamokra kell, tagállamokat fel kell hívni arra, hogy a csalás ellen vegyék fel hatékonyan a, a küzdelmet. Másrésztről viszont nagyon fontos az is, hogy munkajavaslatokat tegyünk, hogy hatékonyabb legyen legyenek a tagállami fellépések. a projektek minőségét kell előtérbe helyezni. Olyan projekteket kell választani, amelyek a lakosság életét, életminőségét javítják. Ezzel kapcsolatban a parlamentnek van néhány prioritása. Azt kérjük, hogy minden egyes tagállamot egyenként elemezünk, hogy milyen mértékű csalás valósul meg az egy európai források tekintetében. Tehát az ellenőrzéseket meg kell tenni minden tagállamban, illetve az általuk adott, közre bocsátott adatokat is elemezni, ellenőrizni kell. Sokkal erősebb szabályzásra van szükség. Ez különösen a strukturális alapokat érinti a korrupció és a pénzügyi bűnözés elleni harcot is fel kell erősíteni. Ezzel a kérdéssel a bizottság is egyedül. Ezzel kapcsolatban nagyon sok javaslatot közöltünk a különböző európai források kedvezményeinek adatbankjára lenne például szükség, ez mindenképpen növelni az átláthatóságot, illetve korrupció ellenes intézményként fogható fel. Az is nagyon fontos, hogy a teljes függetlenséget, a csalás elleni hivatal teljes függetlenségét biztosítsuk, hogy megfelelően együtt tudjanak működni a tagállamokkal. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy rendkívül fontos az, hogy az átláthatóság és a források kezelése közös célkütűzés legyen, tehát ebben együttműködjünk. A jelenlegi hibákat ki kell küszöbölni, nagyon fontos az, hogy a közösségi projekt ne szenvedjen kárt. A fejlesztési segítségeket megfelelően kell kezelni. Amíg, lé, eh, amíg létező ö, eh, hiba határokat meg kell próbálni lecsökkenteni. Ezzel a hatékonyságot is növeljük, illetve a eh, pénzkezelést, a források kezelésének átláthatóságát is növeljük. A különböző különböző európai intézményeknek előre kell lépni ezen a területen, hiszen így az Európai Unió is megerősödik, és jobban eleget tudunk tenni a lakosság igényeinek. Elnök, spontán hozzászólások. Egy percre Makovei asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az EPP Shadow jelentéstevőjeként szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, illetve a többi frakciótársam munkáját. A transzparenciát szeretnénk növelni a közbeszerzések területén is, hiszen ez a csalással kapcsolatban a legérzékenyebb terület, és jelentősen megnöveli a fogyasztói árakat, ha itt csalás van. Az EU alapokból történő kifizetéseket ugyanolyan kritérium alapján kell kifizetni, és minden adatot közé kell tenni a honlapon. A csalókat ki kell zárni minden vezető funkcióból. Az OLAF tevékenységét támogatnunk kell. Vannak statisztikai adataink, és nemzeti hatóságok az OLAF jelentései után nem mindig teszik meg a szükséges intézkedéseket. Az esetek 73%-ában nem történik semmi offshore adóparadicsomokat működtető cégeket ki kellene e zárni a közbeszerzésből, és nem lehetnek együttműködési megállapodások az Unióval. Az Unió fel kell, hogy lépjen a csalás, a korrupció ellen, és ezt prioritásnak kell tekinteni. Köszönöm. Köszönöm, Makovai asszony, Kelly. You have the floor. Köszönöm szépen. Azt hiszem nem túlzás azt álltani hogy a jelenlegi gazdasági válságot a modell válsága okozta. A korrupció győzedelmeskedett az integritás felett, illetve a, az egoizmus vagy az ö, ö, saját érdekek keresése ezek a problémák jelentek meg a kormányzás minden szintjén, amíg ezt, ne, amíg ezt nem rendezzük, addig nem lehet vége a válságnak. Közösen kell a csalás ellen harcolni. Írországban láttam azt, hogy az, az emberek ö, ö, az ír kormányt, az északír kormányt, vagy akár az angol kormányt is megkárosították, és a bankok a kormányjal pingpongoztak abban, hogy hogyan károsítsák meg a lakosságot. Ez nagyon komoly gond Írországban. Minden fronton föl kell venni a harcot a csalás ellen, és egyértelműen ki kell nyilvánítanunk azt, hogy az európai szint sem kivétel ez, ez alól. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr. Tessék, biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szemet a biztos nevében meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek konstruktív jelentését, és köszönöm a közösség pénzügyi érdekeit szolgáló javaslatait. A bizottság nagyra értékeli, hogy a parlament hangsúlyozza az Európai Uniós intézmények és a tagállamok közös felelősségét a területen. Hogy tegyek ezen felül néhány észrevételt. A szabálytalanságok jelentésében az OLAF egy új web alapú, a, egyébként IMS-nek rövidített Irregularities Management Systemet vezetett be és ez a szabálytalanságok bejelentését gyorsítja, többek között azokét, amelyeket önök is bírálnak a jelentésükben. A strukturális alapok igen nagy aggályt jelentenek, mind a parlament, mind a bizottság számára. A bizottság komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a legfertőzöttebb területeket kijavítsa, illetve az 2008-as akciókat is megtegye. Többek között egyszerűsítette az eljárást. Szemeta biztos kollégáival egyet, biztos kollégáival együtt mindent megtesz azért, hogy a eltérési rátát csökkentse a kohéziós politikai eszközökben mindent megtesz azért, hogy a 2000-2006-os programok zárása történet jól működjön, és hogy a menedzsment és ellenőrzési rendszerek az új programozási időszakban eredményesek legyenek. Ezen felül a bizottság kihangsúlyozza, hogy a tagállamok vállán nagy felelősség nyugszik, hiszen az igazgatás megosztott, különösen Lisszaboni szerződés után. Fontos a bizottság szerint, hogy a kedvezményezettek köre átlátható legyen, és a tagállamok feladata az, hogy a kedvezményezetteket publikálják. Egy tagállamonként egy weboldalon kell, hogy elérhető legyen a kedvezményezettek listája. Fontos, hogy a tagállamok hozzáférjenek ezekhez a weboldalakhoz, illetve a linkek az Európa weboldalon szerepelnek. Olaf. Köszönöm a jelentéstevőnek azt az erős támogatást, amelyet az olasz munkája mellett tett. Szemeta, biztos kollégám, teljes egészében egyetért azzal, hogy az Olaf a mm, alapfeladatára kell, hogy koncentráljon, bár az Olafnak vannak további feladata is, például a csalás megerőzés területén, de elsősorban mégis a nyomozás kapcsolattartása feladata. Szemet a kollégám abban is egyetért, hogy a kisebb csalásokat más testületeknek kell átadni, az Olaf pedig a komoly ügyekre koncentráljon, a nyomon követés során is figyelembe kell azonban venni a de minimis határokat. Biztos kollégám figyelemmel kíséri az önök javaslatait az Olafról, illetve a belső audit szolgálatokról az Olaf, és az IES, tehát az Internal Audit Service 2003 óta szorosan együttműködik, e, és a közös e, figyelmükbe tartozó ügyekről kicserélik az információkat. Az Olaf továbbra is együttműködik az IIES-szel. 2009. decemberében pedig az olasz, az Olaf új eljárási szabályzatot fogadott el, amelyet átadtak a parlamentnek. Az eljárás jogi szabályokról szóló részletes szabályok az Olaf rendelkezésben olvashatóak majd. A bizottság ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy az Olaf jogi formájáról szóló dokumentumot még a nyári szünet előtt eljutatják a parlamentnek, a biztos pedig a Kokobu júliusi ülésére vár már, amikor megvitathatják ezt a dokumentumot. Ezen felül Szemet a kollégám továbbra is úgy tekint a parlamentre, mint szövetségesre, akivel együtt mindent megtesznek a bizottság az Európai, Parlament, az Európai pénzügyi érdekek védelmi érdekében. Köszönöm szépen, hogy az elnök erre a jelentésről holnap fogunk szavazni. Bazeszko asszony, tehát a mondandója van. Elnök úr, nem tudom, hogy a csalás elleni harc napirendi pontjában nem lehetne még egyszer elhangoznia az én beszédemnek, tehát ide tartozik. Elnök, igen. ezen napirendi pont alatt fog szerepelni az ön hozzászólása is. Nem